Az elnök asszony. Voilà, bonjour à tous. La séance... Jó napot kívánok, a mai ülés megnyitom. Először is közleménnyel kezdeném. A szocialista és demokrata frakció részéről két kérést kaptam a parlamenti bizottságokban eh, a mostani ülés jegyzőkönyvében látható két új kinevezésről van szó. Ha nincs senkinek ellenvetése, akkor el fogjuk majd fogadni az ülés végén. A napirend tervezet értelmében meghallgatjuk a bizottság és a tanács nyilatkozatait a szeptember 7-i rendkívüli ECOFIN ülés következtetéséről, megadom a belga pénzügyminiszternek, Rendez úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon egyszerűen azt szeretném elmondani, hogy az ECOFIN rendkívüli ülése, amelyet Brüsszelben tartottunk tegnap, előtt, tegnap, két témában tudtunk előre lépni. Először is az európai szemeszterről van szó, amely a költségvetési kérdésekkel foglalkozik, és az új költségvetési eljárásokkal.